Good afternoon everybody. Bon après-midi vous Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Dear Prime Minister, dear Chair of the European Kedves miniszterelnök eh, úr, kedves eh, szakbizottsági kollégák, kedves eh, alelnök, úr, kedves és uraim, nagyon örülök, hogy itt köszönhetem a fenntartható fejlődési célok támogatóit az Európai Parlamentben. Az emberi jogok és a fenntartható fejlődési célok megvédése elengedhetetlen. Az alapvető szabadságok, az emberi jogok tiszteletben tartása nagyon fontos. Mint önök is tudják, az Európai Parlament egy sokszínű intézmény, és ezért is sok szeretettel köszöntjük Önöket itt, a fenntartható célok támogatóit az Európai Parlamentben. Ma a más, a többi európai intézménnyel eh, ma vettem részt az Európai Fejlődési Konszenzus dokumentumának aláírásán. Eh, az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett a fenntartható fejlődés agendájának teljesítése iránt. Ennek érdekében nagyon örülök annak, hogy Linda McEwen és a parlament tárgyalási csapata részt vett ezen a rendezvényen. Köszönöm az elkötelezett munkájukat. A mi megközelítésünk a 2020-2030-ig tartó agendával összefüggően az emberekre, a földre, a bolygóra, a fenntarthatóságra koncentrál. Hadd fogalmazzak világosan, az Európai Unió továbbra is elkötelezett a klímaváltozás elleni harc mellett, és a Párizsi Egyezmény végrehajtása mellett az Egyesült Államokkal karöltve vagy nélkülük. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szerződéseket be kell tartani, és tiszteletben kell tartani az adott szót. Ami az embereket illeti, az emberek, az emberi lények a cselekvésünk középpontjába kell, hogy álljanak, és folyamatosan a polgárokat szem előtt tartva kell cselekednünk. Ami a prosperitást illeti, a civil társadalom és a magánágazat nagyobb részvételét várjuk. Az új vállalkozók új beruházást hoznak. Végül, ami a békét, peace, az ötödik P-t illeti, itt az elsődleges cél a konfliktusok megelőzése. Ehhez két kihívást kell megoldani, az egyik az oktatás, a másik pedig az fiatalok munkanélkülisége a fiataloknak nyújtott munkahelyek, vagy biztosított eh, le, eh, munkahelyek teszik lehetővé a fiatalok megfelelő integrálását, eh, és ez nagyon fontos cél a terrorizmus elleni harcban is. A Kedves SDG támogatók, nagyon örülök, hogy önök itt vannak, és azt gondolom, hogy az önök elkötelezettsége a 2020-30-as agendát sikerre viszik majd, viszi majd. az Európai Parlament és az Európai Parlament elnökének teljes támogatásában bízhatnak és számíthatnak rá, Köszönöm, hogy meghallgattak, és most megadom a szót eh, Norvégia miniszterelnökének, eh, Norvégia asszony, eh, asszonynak. Köszönöm szépen. President of the... Elnök, tisztelt Európai Parlamenti elnök, képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen Tajani elnöknek, hogy megszervezte a mai ülést a fenntartható fejlődés tárgyában. A parlamenti képviselők erős részvétele világszerte nagyon fontos lesz, kulcsfontosságú ahhoz, hogy elérjük a globális célokat. Hogyha szeretnénk a fenntartható fejlesztési célokat elérni, akkor nekünk politikai vezetők mindegy, mi mindannyian keményen kell dolgozzunk emellett. Az Európai Parlament abban a helyzetben van, hogy a nemzeti politikai szereplők felé katalizátor hatással legyen, valamint az európai intézmények cselekvését is előrányozza. Így rendkívül fontosságú az intézmény. Elnök úr, a második háború után a béke intézményi struktúrája állt fel, amely az ENSZ körül épült fel abban az időben. Ahogy a volt Hammarskjöld volt ENSZ főtitkár mondotta, az ENSZ célja nem az volt, hogy az emberiséget a mennybe vigye, hanem hogy megvédje az emberiséget a pokoltól. Ez volt a háború után nemzedék tapasztalata, akik túlélték a háború borzalmait. 1951-ben az Európai Unió magja, a szén és acél, acélközösség is létrejött, hogy nem a szén és acélipar nemzetközi irányítása ne csak elképzelhetetlenné, hanem lehetetlené tegye egy új háború kitörését. Azóta az európai integráció jól szolgálta a kontinens érdekeit. Megerősítette a békét, a demokráciát, a gazdagságot, az EU-n és azon kívül is. Az, hogy megvédjük az emberiséget a pokoltól, olyan feladat, amely sosem ér véget. A demokráciát és a békét minden nap meg kell védenünk, Európában is, meg azon kívül is. Az ENSZ és a többi nemzetközi intézmény működése most fontosabb, mint valaha. A ma összekapcsolt globális világban ugyanolyan kihívásokkal kell szembenézzünk, akárhova is nézzünk. A klímaváltozás, a migráció, az erőszakos szélsőségesség mind-mind olyan fenyegetés, amely mindannyiunkra leselkedik. A jó hír az, hogy univerzális egyetemleges politikai programunk van, amely irányítja cselekvéseinket. A 17 fejlesztési, globális fejlesztési célt 190 állam írta alá 2015. szeptemberében az ENSZ közgyűlésen, és ez gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi fenntarthatóságot ígér a jövőben. Ezek a célok, az SDG célok nem alapvetően segélyprogramot kínálnak, hiszen orsz európai országok, fejlett országok is, mint a saját hazám, nemzeti szinten is már sokat tettek a célok eléréséért, Ám további segítségre van szükség a világ legszegényebb és legkonfliktusáltal által sarkaiban. A válságok és konfliktusok által sújtott területekre kell koncentrálnunk. Nem engedhetjük meg, hogy gyerekek, fiatalok oktatás munkahely lehetősége nélkül, remény nélkül nőjenek fel. Mint mindannyian tudjuk, a migráció hatalmas kihívást jelent Európára. Nézvést, kiegyensúlyozottan kell lépéseket tennünk, őrizve határainkat, az emberiesség elveit is fenntartva. Soha nem tévesztve szem elől nemzetközi kötelezettségeinket. Európa érdek az is, hogy meg, megvizsgáljuk, miért választja olyan sok ember a veszélyes utat a mi kontinensünkbe, és miért nem maradnak ott, ahol születtek. Jól tudjuk, az okok egy része az, hogy nincs munkahely, nincs remény azokon a helyeken. Elnök úr, a világ és Európa több együttműködésre, több integrációra, több határnátnyújú beruházásra és több kereskedelemre, nem kevesebbre tart igényt. A gazdasági protekcionizmus és a bezárkózás az órát megpróbálja visszatekerni, ez nem fog működni. Sem Európában, sem a világ többi részén nem. Összefoglalásként elnök úr, tehát azt hiszem, hogy az SDG célok jelentik azt a térképet, azt a menetrendet, amely oda vezet, abba a világba el akarunk jutni, ahol nincs szegénység, nincs globális felmelegedés. Egyesek azt gondolják, hogy ez álmodozás, túl nagy cél. Ám igenis el lehet érni, ha van rá politikai akarat és eszközrendszer, amelyel haladhatunk e cél felé. A cél az, hogy végrehajtsuk ezeket a célokat, nem csak beszélni, cselekedni is kell. A 193 állam, ami aláírta a célokat, vállalta a kötelezettséget is. 193 állam, parlament, parlamenti képviselők és kormányintézmények tettek ezzel vállalást. Hogy idézem a híres európai szerzőt és politikus Václav Havelt, a jövőkép nem elég, vállalkozni is kell. Nem elég csak fölnézni, nézni a lépcsőt, neki is kell vágni a lépcsőknek. Arra sürgetem tehát önöket, európai parlamenti képviselőket, hogy segítsék kormányaikat is, meg a többi stakeholdert, hogy szaladjanak fel a lépcsőn. Az Európai Parlamentben is, meg saját tagállamaikban is, az Európát érintő kérdésekben is, meg a nagy globális ügyekben is, amelyek az egész világra hatással vannak. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Zolberg asszonynak. Nagy megtiszteltetés önnel együttműködni ebben a kérdésben. Hosszú nap ez a mai, sok ülésen veszünk részt együtt, és azt hiszem eh, levonhatjuk a tanulságot, hogy nagyon fontos mindannyiunk számára az együttműködés az önök hazájával, Norvégiával. Ezúton is köszönöm a szerepvállalásukat. Most pedig átadom az elnöklést Linda Mekevennek, a Deve Szakbizottság elnökének tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy emlékeztetett az SDG-k fontosságára, valamint annak fontosságára is, hogy Európa kiálljon az éghajlatvédelmi vállalásai mellett, annak ellenére, hogy az USA változtatott nemrégiben politikáján. Mielőtt látnánk az eszmecserének kollégák, elmondanám, hogy a brüsszeli közlekedésben elkeveredett néhány vendégünk, még nem sikerült ideérniük. Ez idő alatt azonban megnézünk egy, amíg ide nem érnek, megnézünk egy videót, amely bemutatja, hogy miért fontosak az SDG-k, tehát a fenntartató fejlődési célok. Íme a videó. We can be. We must be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 So, you saw the message there to... Most megnézhették a kisfilmet, kedves kollégák, és tovább is adhatják az üzenetet mindenkinek, biztosítva, hogy minél többen értesüljenek az SDG-kről. A végén majd le is ellenőrizzük, hogy ki ismeri mind a 17 célkitűzést. Van egy kis gond, kollégák. Megpróbáltam felelni a meghívottainkat, szerintem még mindig a brüsszeli közlekedés útvesztőiben bóklásznak. Úgyhogy egy pár perces szünetet tartunk, megnézzük, hogy hol járnak. Igen, hát ez így sokkal hatékonyabb, ezért van az, hogy a miniszterelnök beszélhet mindig először. Elnézést kérünk, hogy megvárakoztatunk mindenkit, de megpróbáljuk megkeresni a meghívottakat. Thank you. So, the Prime Minister has very kindly agreed that given, given that we have a... Tekintettel arra, hogy most van itt egy kis szünet, a miniszterelnökhöz lehet kérdést intézni. Nekem van egy kérdésem, azt szeretném megkérdezni, hogy az ön hazája hogyan kívánja végrehajtani az SDG-ket? Amikor a nemzeti kormányban ülő kollégákkal beszélgetek, mindig azt tapasztalom, hogy tudják, hogy mik ezek a fejlesztési célok, tudják, hogy el kell őket érni. De hát ellenben a milleniumi fejlesztési célokkal az SDG-k ránk is vonatkoznak, és ezért fontos kérdés, hogy hogyan kívánjuk végrehajtani az intézkedéseket. Ön mit tud a hazájával kapcsolatosan? Mi tavaly az ensz felvettük a kapcsolatot, és Norvégiában a következőképpen jártunk el. Az SDG-ket két csoportra bontottuk, vannak a globalizált nemzetközi célkitűzések egyrészt, amelyeket más országokkal közösen kívánunk elérni, a külügyi és fejlesztési politikánk részeként, vannak ezek közül, között olyanok, amelyek kiemelten fontosak nekünk, ilyen az éghajlatváltozás, az erdőgazdálkodás. Létrehoztunk egy programot, amely az esőerdők megtartására irányul, ebben több ország is részt vesz. Az óceánokkal kapcsolatos szerepvállalásunkat is növeljük, hiszen olyan országként, amelynek rengeteg a partmenti szakasza, és amelynek a tengeri területeinek az összessége meghaladja a szárazföldi területek méretét, nagyon fontos számunkra az, hogy a tengerek és az óceánok tiszták maradjanak. A fejlesztési programokat is nagyon fontosnak tartjuk, a lányok oktatása és a nemek közötti egyenlőség olyan területek, amelyek nagyon fontosak nekünk. Itt úgy gondoljuk, hogy sokat tehetünk. Aztán itt vannak a nemzetállami itt van a nemzetállami vetület is, a különböző minisztériumok a 17 célkitűzésnek megfelelő feladatokat határoztak meg. Tudjuk, hogy 17 SDG van, de összesen 169 külön feladatra vagy célkitűzésre bonthatók a célok. Mi megpróbáljuk elemezni azt, hogy melyek azok a területek, ahol még nem teljesítünk elég jól. Mondok egy példát, egészségügy. Nagyon jó Norvégiában a nők egészségügyi helyzete, de a mentális egészség területén gondok vannak. Néhány statisztika Norvégiát a legjobban teljesítő országok közé sorolja. Biztos akkor készültek ezek a statisztikák olyan időszakban, amikor a norvégok éppen nagyon boldogok, például a sí világbajnokság után, de Nor- tudni kell, hogy Norvégiában a mentális egészség igenis gond, mert rengeteg az öngyilkos. A fiatalok idő előtt elhagyják az iskolarendszert, A középiskolások esetében különösen magas az arány, és sokszor ez mentális egészségügyi problémákkal függ össze, családi problémákkal. Ezek azok a területek, ahol Norvégia még nem teljesít elég jól, ahol még sokat teendőnk. Az sdg kapcsán elmondhatjuk egyébként, hogy szinte az összes ország fejlődő országnak számít, hiszen mindenütt vannak olyan területek, ahol az adott ország nem teljesít elég jól. Mi tehát felvettük a kapcsolatot a különböző, megbíztuk a különböző minisztériumokat, azzal, hogy azonosítsák azokat a területeket, ahol tehetünk azért, hogy az országban javuljon a helyzet. Ami a nemek közötti, illetve ami a társadalmi egyenlőség kérdését illeti, itt is még sokat tennünk, ha bár viszonylag jól szereplünk a különböző rangsorolásokban. Az oktatási programok játszanak itt fontos szerepet, a bevándorlók integrációját célzó programok, hiszen a bevándorlás az egyik olyan jelenség, amely az egyenlőtlenséget növeli. A bevándorlók számára sokkal nehezebb munkahelyhez jutni, ha nem beszélik a nyelvet, nincs megfelelő képzésük, képesítésük, amely megfelel a munkaerőpiacunk követelményeinek. Itt sok a teendőnk, és várhatóan sok másik országban hasonló problémák vannak. Kérdés, hogy vajon hány ország végzi el ezeket a feladatokat, ezeket az intézkedéseket. Sokan úgy gondolják, hogy az SDG-k fejlesztéspolitikai célkitűzések, de azt hiszem a Devén és az NB szakbizottságon kívül nem sokan tudnak az SDG-kről. Az emberek ismerik a párizsi megállapodást, tudják, hogy az éghajlatváltozás probléma, de szerintem a fenntartható fejlődési célokat nem ismerik sokan talán a saját országainkban, a minisztériumokban is érdemes lenne utána nézni, hogy kik azok, akik közvetlenül felelősek lehetnének a célok végrehajtásáért. Van-e a kollégáknál? A kollégák szeretnének-e kérdezni a miniszterelnök asszonytól? Tessék. Köszönöm szépen, hadd kezdjem azzal, hogy mennyire nagy megtiszteltetés, hogy itt jár nálunk az Európai Parlamentben, Norvégiára egyébként is mindig úgy tekintünk, mint az EU-hoz tartozó országra. Szerintem Norvégia valójában a világ egyik legfejlettebb országa, bármely SDG-ről legyen is szó. Persze mindig van mind javítani, nagyon jónak tartom azt, hogy kiemelt azokat a területeket, ahol van mind javítani, és hát Belgium, igen, hát itt a közlekedési dugokkal gond van, mint most is láthatjuk. ami a mentális jólétet, a mentális egészség állapotát illeti, Belgiumban is vannak ezzel gondok. Az egyenlőség területén talán nincs annyi probléma, de a mentális jólét nálunk is gond. Szerintem jó egy ilyenfajta holisztikus megközelítést alkalmazni az SDG kapcsán. A kérdésem önhöz a következő. Hogyha az Európai Unió vezetésére, irányítására gondolunk. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az SDG-k ne csak egyfajta szándéknyilatkozatban merüljenek ki? Szerintem egyébként itt Európában van egyfajta módszertanunk arra vonatkozólag, hogy a világ egyéb részein hogyan kell a fejlesztéspolitikát megvalósítani. Kérdés az, hogy itt Európában hogyan kívánunk előbbre jutni nagyon szép és jó, hogy az NV és a DEVE ma itt van. Ez a két szakbizottság részt vesz ezen az ülésen, de hát az SDG-k érintik az összes szakbizottságunkat, az Európai Bizottságban az összes szolgálat, az összes főigazgatóságot, és még sincs egy egységes terv arra, hogy hogyan kívánjuk ezeket a célokat elérni. Önöknél már van egyfajta elgondolás erről, hogyha ön az Európai Unióra tekint, ön szerint hogyan kellene itt eljárnunk? Szükség van-e valamiféle irányítási struktúrára, az SDG-k végrehajtására és a monitorozásra? Ki kellene nevezni egy külön biztos esetleg az Európai Bizottságon belül? Van-e még valakinek kérdése vagy felvetése? Nincs, akkor egyelőre ennyi. Azt gondolom, hogy az egyik kihívás az az, hogy egyes SDG célok az Európai Unió kompetenciáján kívül esnek. Ha megnézzük az egészségügyet, az oktatást, úgyhogy nem annyira egyszerű duplikálni a munkát a parlamentben, a bizottságban. Amit az Európai Unió tesz, és amiben az Európai Uniónak van kompetenciája, annak mindenhez tartozik valamilyen SDG cél kérdés az, hogy azokban az sdg ben amelyek a mi eh, kompetenciánk, hogyan tudunk eh, előrelépést elérni. Nyilván a környezetvédelem, a eh, tengerek élete, de a halászati politika hogy igazodik ehhez. Egyre jobb hm, egyébként az elmúlt 15 évben a halászati politikánk, nem volt mindig így ez, de azt gondolom, hogy sikerült itt előrelépést elérni. Tehát ezek azok a témák, amelyek fontosak. Például, hogyha a terrorizmus ellen harcolunk, az inkluzív társadalomért harcolunk, befogadó társadalomért, akkor ezt hogyan kezeljük? Persze, vannak különbségek aközött, hogy egy terrorista az adott európai országban született és nőtt fel, vagy máshonnan felnőttként költözött az Európai Unióba, vagy az adott tagállamba. Nyilván a befogadó politikával ezeket is elemezni lehet. És meg kell nézni ezeknek az SDG részeit, amelyek beilleszkednek a politikába. A nagy kihívás a fenntartható fejlesztési célokkal az, hogy ha egy témát választunk ki, és azt mondjuk, hogy addig, amíg ebben jól teljesítünk, a többi nem számít annyira. De ez nem működik így, mert annyira összefüggnek ezek a dolgok. A fiatalok munkanélkülisége, a versenyképesség, ez mind kapcsolódik a fenntartható fejlesztési célokhoz. Tehát hogyan eh, tudja a versenyképességi programja az Európai Uniónak lehetővé tenni azt, hogy a munkahelyteremtés, a képesítések eh, politikája területén előrelépést érjünk el? Azt gondolom, hogy eh, E, ezt kellene követni, de nem gondolom, hogy az Európai Unió mind a 17 kihívásra választ tud adni. Viszont a 16-os a jó kormányzás, az átláthatóság, a nyitottság, a civil társadalom tiszteletben tartása, ez egy nagyon fontos téma. Ez nagyon sok országban nyomás alá került, e, de függ, összefügg ez a korrupcióval is, és őszintének kell lennünk, és a világon elég forrás van ahhoz, hogy minden problémát megoldjunk, hogyha a szervezett bűnözés és a korrupció ellen fel tudunk lépni. Tehát minden fenntartható cél illeszkedik valamelyik politikába. Köszönöm szépen. A vendégeink még mindig a dugóban ülnek. Miriam Dali. Miniszter elnök asszony most nagyon keményen dolgozik Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy a miniszterelnök asszony elfogadta meghívásunkat. Nagyon örülök, hogy megemlítette a mentális higiénia kérdését. Gyakran az az érzésem, hogy ez sok tagállamban nem politikai prioritás. És ön elmondta, hogy Norvégiában 500 esetet regisztráltak egy 5 milliós országban. Ez szerintem csak a jéghegy csúcsa. A mentális higiéniát összefüggésbe hozta a lányok oktatásával és a migrációval is, hiszen azt gondolom, hogy ezek a dolgok szorosan összefüggnek. Gyakran ezt nem veszük eléggé komolyan. Az önök országában a mentális egészség kérdése prioritás-e? Hogyan tudják ezt biztosítani az egészségügy politikában, és hogyan látja ennek összefüggését a migrációval és a lányok oktatásával, és hogyan igazítják ehhez a politikájukat. A második dolog, ami a fenntartható fejlesztési célokat illeti, nyilván a klíma, fellépés prioritás. Érdekes lenne megtudni az ön reakcióját az Egyesült Államok és a Párizsi Egyezmény viszonyára, illetve hogyan látja az Európai Uniós környezetvédelmi politikát, és mennyiben bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a fő témák, mint például az LTS, e a tehermegosztás, stb ezek ön szerint megfelelők-e a cél, kitűz, ki, célok elérésére, a párizsi célokra gondolok, melyek iránt kötelezettséget vállaltunk. Köszönöm. Hadd kezdjem a mentális egészséggel. Ez mindenképpen prioritás az országom számára. A mentális egészség, illetve a kábítószerekkel való visszaélés, vagy alkohol betegségek, stb. ezek itt összefüggnek. ahogy a hagyományos gyógyászat javul, úgy ezeknek az embereknek a kezelése, ellátása is, eznek is javulnia kell, akár a kórházi ellátásra gondolok, akár más ápolási módokra gondolok. A kórházakban, a kórházak teljesítményét abban is mérjük, hogy mennyit fordítanak az egészségügyben, az mentális egészség, e, illetve a e, kábítószerrel való a összefüggő betegségek leküzdésére. A kórházi ellátásban e, ebben ez egy nagyon fontos prioritás. A második dolog a kórházi tartózkodás utáni ellátás tekintetében együtt kell működnünk az önkormányzatokkal. Nem egyszerű ez az Európai Unióban megoldani, mert ott még ahhoz is alkalmazkodni kell, hogy az Unió mit vár el, mi ebben függetlenebbek vagyunk, Nekünk van egy cselekvési tervünk a kábítószerrel való visszaéléssel kapcsolatban, aztán azoknak az elhelyezésével kapcsolatban, akik rehabilitációs programban vettek részt, hosszú kórházi tartózkodáson voltak. Itt az önkormányzatok bevonjuk ennek a problémának a megoldásába, meg kell próbálni őket visszairányítani a munkaerőpiacra, stb. Ez azért is fontos, mert ezáltal megelőzhetjük a visszaesést, ami egyébként meg a mentális problémákat, mentális egészségi problémákat erősíteni. Azok a pártok, amelyek minket támogatnak a parlamentben, azokkal támog, együttműködünk az ifjúságot érintő egészségügyi problémákra vonatkozó cselekvési terv kidolgozásában. Egy ehhez speciális eszközöket rendelünk, Például az iskolákban erősítjük az, az egészségügyi ellátást, az ápolónők, ápolók, akik iskolákban dolgoznak, akik pszichológiai, a pszichológiai támogatást nyújtók, pszichológusok, akár önkormányzati szinten az ő számukat is növeljük. Ez nagyon fontos kérdés. A legnagyobb esély a mentális problémák, tehát a társadalmainkban elég nagy kockázata van annak, hogy mentális betegségben megbetegszik valaki, és ennek, hogyha ezt nem előzzük meg, vagy nem kezeljük időben, akkor sokkal súlyosabbra fordulhat a probléma. Egyre nehezebb időket élünk, lehet, hogy ez így van, egyre bonyolultabb az élet, nehéz megoldást találni, hogyha a mindennapi problémákra, Eh, hogyha valaki munkahelyét elveszti, akkor vagy több probléma éri, akkor ez nyilván eleve halmozott a hátrányos helyzetbe eh, hozza őt. Azt gondolom, hogy ez az a modern kihív, egészségügyi kihívás, amelyel mindenképpen szembe kell néznünk. A második dolog, ami a klímaváltozást eh, illeti, én abszolút támogatom a Párizsi Egyezményt, szerintem folytatunk kell a munkát ezzel kapcsolatban. Mondjuk azt, hogy rendben, az USA döntött, a többiek ki állnak az egyezmény mellett. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államokban eh, is a klímaváltozás területén most egy lendület volt, és um, elkezdték a célok teljesítését, és azt gondolom, hogy ez egyébként fenn fog maradni, és folytatni fogják. Mi az Európai Unióval együttműködve 40%-kal akarjuk csökkenteni a kibocsátásunkat, az, ETS-t e szigorítani kell, a, e, a, a kvóták, a szénkvóták árát növelni kell, csak akkor lehet hatékony a rendszer, szigorítani kell ezt, tehát ha jól értettem, a parlament is így látja, ami a nem ETS ágazatokat illeti, az Európai Unióhoz igazodunk, és igyekszünk a 40%-ot elérni. A mi politikánk van a közlekedés nagyon fontos szerepet játszik. Mi a nálunk a, a közlekedés és a mezőgazdaság azok az ágazatok, amelyek nem ETS-be tartozó ágazatok, amúgy az energiában rendben vagyunk. Politikusként nem egészen kellemes feladat az embereket arra kérni, hogy változtassák meg az étkezési szokásaikat, például, hogy a mezőgazdaság igazodni tudjon a célokhoz. Ami az elektromos autók adóztatását illeti, ott szinte nulla az adózás, a hagyományos és szennyező autókon azonban sokkal magasabb, mint, mint a szokásos európai adó, és ezeket az ösztönzőket próbáljuk kihasználni arra, hogy a nem ETS ágazatokban is a célokat el tudjuk érni. Úgyhogy 2030-ra igyekszünk a célokat teljesíteni és a politikáink sokkal gyorsabban és jobban működnek, mint hogy azt gondoltuk volna. Hautala asszony. Köszönöm. Én is nagyon örülök annak, hogy skandináv miniszterelnök van az ülésünkön. A fejlesztési működésről szeretnék kérdezni, mert annak nagy, nagy csodálója vagyok a norvég fejlesztési politikának és működésnek. Nagy stratégiai jellegű, és nagyon sok pénzt is tesznek bele mit javasolna? Hogyan lehetne finanszírozni jobban ezeket a fejlesztési célokat az SDG-k végrehajtása irányában, és hogyan gondolkozik, hogy azzal kapcsolatban, hogy van egy riasztó jelenség, mi szerint a fejlesztési támogatást összekapcsolják a migráció, Európából való migráció kézben tartásával, ellenőrzésével, sőt katonai kapacitások fejlesztésével. Ez elég riasztó szerintem. Igen, ez a, a tárgyalások során nagyon fontos témával vált az Európai Parlamentben ez összefüggés, hogy a szegénységgel ott helyben foglalkozzunk, ahol kialakult. Nagyon bonyolult kérdés. Igen, bonyolult kérdések ezek, és fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy bizonyos területeken, ha nem tudjuk kezelni a biztonságpolitika helyzetet, akkor nem is jut el a segély a legjobban rászorultakhoz. Összefüggésben kell ezt látni. Tehát bizonyos biztonságpolitikai kérdéseket bele kell tenni a fejlesztéspolitikába, így vagy úgy, különben nem jutnak el a segélyek oda, ahova kell. Ugye, ha nem akarunk senkit hátrahagyni, akkor a legsérülékenyebb csoportokat kell a 17 cél végrehajtásában figyelembe venni, hogy a, legmar, a társadalom szélenülő csoportokat is, is bevonjuk. Hiszek abban, hogy a fejlesztés nem jöhet csak kívülről. Belülről kell jön az adott országban, a társadalomban, a politikából, amely szeretne fejlesztést, törekszik rá. Ilyenkor azt tehetjük csak, hogy segítjük ezt a folyamatot, biztosítva azt, hogy olyan a politikusokat támogató meg, meg rendszereket, amelyek egy fejlesztési tervvel bírnak, akkor ezt lehet támogatni. Persze lehet a szegénységet csökkenteni, segíteni sürgőségi helyzetekben, meg seg- oktatással erősíteni az emberek készségeit. Ezért olyan fontos az oktatás, bármilyen rendszerben is működik a társadalom, ha, ha képzik az embereket, akkor képesek lesznek maguk is változásokat elérni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a fejlesztési segély sokszor olyan rendszereket is segít, amelyek nem fejlesztés orientáltak. Van. Sokszor a pénzt korrupt rendszerük fenntartására fordítják. Ezt is látni kell, ebből a, a, és szempontból is vizsgálni kell. A társelnököm, a Gána elnöke, és azt mondja mindig, hogy, hogy a cél az kell legyen az ambíció, hogy segélyfüggetlené váljon az ország végül, és Gánai elnöknénk neki ez a célja. Ez jó ambíció, mert nagyon sok forrás, természet erőforrás van, meg egyéb erőforrás ezekben az országokban, és ha sikerül nekik azokat a gazdasági gondokat leküzdeni, meg azt a korrupciót, ami sokszor uralják az országokat, akkor a saját erőforrásokra támaszkodva kilábalhatnak a szegénységből. Tehát fontos intézményeket építeni, kapacitást építeni. Az SDG holisztikus módszertan tartalmaz, és ez a jó. Lehet persze, hogy az SDG-ben dolgozó barátaimnak más nem a véleménye, ám én azt gondolom, a segély lehetséges ugyan, de csak akkor húz a fejlesztés felé, ha az adott országban olyan kormány, olyan rendszer működik, amelynek van igazi fejlesztési célja. Egészségügybe, oktatásba teszi a pénzt, mert az emberekbe kell beruházni, investálni. Mert különben a fejlődés nem fenntartható, ha nincs rendszer, amely fenntartaná. Köszönöm, miniszterelnök asszony! lement, lement a szórakoztató rész miatt megjöttek volna. Köszönjük, miniszterelnök asszony. Azt hiszem igazolta azt, hogy miért választották önt egyik társ elnökként az SDG panelbe. Köszönjük szépen! Okay. Well, our guests have been on a kind of odyssey, I think, around... Szegény vendégeink egy egész odüsszeien mentek keresztül, itt Brüsszelen belül, de hát végre ideértek, és ennek nagyon örülünk. Röviden elmondom a vendégeknek, hogy mielőtt megérkeztek, arról beszéltünk, hogy mennyire fontos az SDG-ket ismertetni a szélesebb közönséggel, és hogy most az Európai Fejlesztési Napok alkalmával sikerült az EU-s joganyag részévé tenni egy fejlesztési konszenzust, és az SDG-k talán még fontosabbá váltak azáltal, hogy most azt látjuk, hogy megkérdőjelezik egyesek a multilateralizmust. Én Kopenhágában is ott voltam, amikor nem sikerült megállapodni, nem sikerült egyezményt aláhozni, aztán most megszületett a Párizsi Egyezmény, amely fontos hozzájárulás lesz az SDG-khez. Fontos, hogy Európa továbbra is kiálljon a Párizsi vállalásai mellett, és itt az ideje most már, hogy ne csak beszéljünk ezekről a célokról, hanem cselekedjünk is végre. Nem is szaporítanám tovább a szót, megkezdjük az első eszmecserénket, és hogyha szex professzor úr készen áll, és mm, megérkezett. Bemutatom röviden, a Kolumbiai Egyetemen tanít, a fenntartható fejlődés kérdéseivel foglalkozik, járt korábban is már a parlamentben, és most nagy izgalommal várjuk, hogy mit tud mondani nekünk az stg Parancsoljon! Köszönöm szépen, mindig nagy megtiszteltetés és öröm itt járni önöknél, és mindig örülök a meghívásnak. A fenntartható fejlesztési célok nagyon fontosak. Az Egyesült Államok egy kicsit kívülállóként fogja az elkövetkező időszakban tekinteni ezeket a célokat, mert most egy kicsit furcsa politikai helyzetben vagyunk. Remélhetőleg változik a helyzet. Mindent megteszünk, hogy ez az elfogadhatatlan helyzet megszűnjön, időközben azonban nyilván a világ halad tovább, és Európára hatalmas szerep hárul abban, hogy a fenntartható fejlődést sikerre vigyük. Ha megnézzük azt, hogy az SDG-kkel kapcsolatosan az országok most hol állnak, Európa messze-messze a legfejlettebb régiója a világnak, ami az SDG-ket illeti. Úgy gondolom, hogy ez a fenntartható fejlődési program egyébként leginkább európai értékeket tükröz, hiszen ez az a régió, amely már régóta próbálja összeegyeztetni egymással a gazdasági jólétet, a társadalmi befogadást, inklúziót és a környezeti fenntarthatóságot. Azonban Európán belül is vannak még jelentős kihívások, amelyekkel foglalkozni kell, amelyeket kezelni kell, és persze Európa a globális szintéren is fontos szerepet játszik. Ezekről az elemekről szeretnék beszélni. Európán belül az egyik legfontosabb kihívás a gazdaság működtetése mellett, a különböző európai országok összehangolása mellett az energetikai rendszer átalakítása. Ugyanis erről szól az éghajlatváltozás kezelése. A gazdasági rendszer dekarbonizációja itt a legfőbb elem. Az európai parlamenti képviselőknek elsősorban azt mondanám, hogy nem elég célokat lefektetni, szükség van egy tervre, hogy hogyan jutunk el ezekhez a célokhoz, és nem elég jó az sem, hogy a 28 különböző tervet hozunk működésbe, egy európai, összeurópai tervre van szükség, hiszen a megújuló energiákat el kell jutatni Európa egyik részéről a másik részére. Az égei tengeri napenergia és szélenergia az, amit el kell jutatni Észak-Európába, mindeközben azonban még nincs is meg az ehhez szükséges infrastruktúra. Európa energetikai politikája eddig arról szólt, hogy a 28 tagállam megegyezzen mag, egyma, egymás között, mégpedig 28 tagállami szakpolitika alapján. Tudom, hogy nehéz elfogadni, de egy európai tervre van szükség, egy összeurópai tervre, ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államoknak is össze kell kapcsolnia a hálózatait egy nemzeti szintű hálózattá. Hogyha most az USA-ban nem uralkodna ilyen őrületes politikai helyzet, akkor most azon munkálkodnánk, hogy hogyan tudjuk összekapcsolni az infrastruktúránkat, a hálózatainkat úgy, hogy a nyugati és a keleti partot összekapcsoljuk egymással, hogy mindenütt hasznosítani lehessen a napenergiát, a szélenergiát, hogyan lehetne a kanadai vízenergiát hasznosítani, Amerika észak-keleti részén. Európában is egy kontinentális stratégiára van szükség, ez lenne talán a legfőbb üzenet, amit ma készítsenek egy technikailag fejlett európai programot, tervet, amely a hálózatot lefekteti, amely a megújuló energiák termelési helyeit kijelöli, Természetesen el kell ismerni, hogy vannak országok, amelyek támogatják az atomenergiát, vannak olyanok, amelyek nem, de mégis szükség van egy összeurópai hálózatra, amely megbízható, fenntartható, alacsony költségű és dekarbonizált. 2031 mérföldkő, utána következik 2050, ha addigra nem dekarbonizáljuk a gazdaságot, akkor semmit sem fogunk végeredményben elérni. Véleményem szerint tehát ez a legfőbb kihívás Európa számára az SDG kapcsán. Talán egy másik nagyon fontos kapcsolódó kihívás a biodiverzitás kezelése, a földhasználat, a földközi tengeri válság, ami nagyon súlyos kérdés. Ezért a 14-es és 15-ös SDG-ket említeném itt. Szerintem tehát ez a világ egy csodálatos, virágzó prosperáló régiója, még akkor is, hogyha önök itt nem mindig érzik így. Európa az a régiója a világnak, amely a legközelebb áll az sdg eléréséhez, de a környezetvédelmi kihívások kezelése nem csak névlegesen, hanem a cselekvése révén is minden területen ez a legfontosabb. Tudom, hogy ezen dolgoznak, de nem szervezett módon, nem egy kontinentális stratégia alapján. Ez lenne tehát a legfőbb javaslatom. Ami Európa világban betöltött szerepét illeti, sokkal nagyobb szerepvállalásra lenne szükség az eddigiekhez képest. Ugyanis nyilvánvalóan a második világháború után kialakult rend véget ért, ez most már egy másik korszak. Nem mondanám azt, hogy az Atlanti óceán két partján háború dúl. Az USA-ban van egyfajta teljesen bizarr politikai háború, ez igaz, de az az elgondolás, hogy Európa külpolitika nélkül is elboldogulhat, hogy Európa csak a NATO-ra támaszkodik, szerintem ennek az ideje elmúlt, lejárt. Európának szüksége van egy erős külpolitikára, az elmúlt 15 év során többször is az USA külpolitikájától függött, és hát az Európába érkező menekültek is az USA afganisztáni, iraki inváziója miatt érkeznek ide, aztán itt van a szíriai háború, Szaudarábia, USA, Franciaország, Nagy-Britannia, líbiai szerepvállalása. Európának egyszerűen egy jobb külpolitikára van szüksége, elnézést, hogy ilyen sarkosan fogalmazok, de ez az, ami destabilizálta Európát. Az USA politikájának a hátul üt- ütőit szenvedi el Európa. Hát, ami az USA külpolitikáját életi, mi el vagyunk foglalva a Twitter üzenetekkel, ezt mindenki tudhatja, de hát hol van Európa hangja a külpolitikában? Európa feladata tehát az, hogy a világ legnagyobb integrált piacaként és a békés fenntartható fejlődés vezetőjeként koherensebben és hangosabban hangoztassa, hallassa a hangját. Nem lehet egyszerűen csak az USA-ra támaszkodni, amely most jelen pillanatban sajnos teljesen kiszámíthatatlan, és egyáltalán nem érdeklődik a fenntartható fejlődés céljai iránt. Európa azonban ideológiailag, érzelmileg és értékei tekintve is egy magától értetődő vezetője lehetne. Ezek, vezető lehetne ezekben az ügyekben, és Európának hangosabban kell hallatni a hangját. Az SDG egy lehetőség a problémák megoldására. Az SDG-k célokat tűznek ki, az egyik például kulcsfontosságú Európa jövője számára, ez a négyes cél, amely szerint mindenki számára biztosítani kell azt, hogy másodfokú oktatásban részesüljön. Miért? Mert 1,2 milliárd ember él most Afrikában. Afrika népessége várhatóan 4 milliárd lesz hamarosan, ha csak nem részesül megfelelő oktatásban minden lánygyermek Afrikában. Hogyha tehát az oktatásban nincs átalakulás, akkor Afrikában egy demográfiai lag lehetetlen helyzet áll elő. És ugyanez lesz a helyzet Európában is. Ezért a négyes cél, a négyes SDG rendkívül fontos, hogyan lehet minden gyermek számára Afrikában másodfokú oktatást biztosítani, hogyha jelen pillanatban az arány 25%-os. A célkitűzés szerint tehát 13 éven belül a 25%-os aránytól el kell jutni a 100%-os arányig. Vajon ez megvalósítható-e? Igen. Hogyha Hogyha el tudunk jutni a holdra, és vissza nyolc év alatt, hát akkor nyilvánvalóan ez is lehetséges. Van-e tervünk erre? Nem, nincs. Az afrikai országok ezt meg tudják fizetni maguk? Tudják állni ennek a számláját? Nem. Húszszor is utána számoltam. Az összes ENSZ-ben betöltött pozíciómban mindenhol végig számoltam ezt. A norvég kormány szponzorálta az oktatással foglalkozó Brown tanácsot. Ha, rengeteg pénz hiányzik a rendszerből. De hát ki az, aki azt mondja végre, hogy hiányzik a pénz, akkor készítsünk tervet arra, hogy előteremtsük ezt a pénzt. Tehát senki nem foglalkozik ezzel. Akkor miért végezzük ezt a munkát? Miért próbálunk, próbáljuk megérteni a jelenségeket? Miért próbáljuk felmérni, hogy mennyi pénz hiányzik? Miért próbálunk tervet készíteni? arra, hogy hogyan lehet ezeket a célokat elérni, ha nincs terv arra, hogy hogyan hajtsuk végre őket. Szerintem sokkal olcsóbb egyébként ezeket a célokat elérni, mint csak beszélni róluk. Mert hogyha ezeket a célokat nem érjük el, akkor mindenféle szörnyűség fog történni, sőt történik már most is, és a helyzet csak egyre rosszabb lesz. És hogyha lenne egy euró-afrikai oktatási miniszter, aki azt mondja, hogy hát ennyi pénz hiányzik, honnan teremtjük elő, akkor készülhetne egy terv. De egy ilyen miniszter híján talán az Európai Bizottság, az Afrikai Bizottsággal, az Afrikai Unióval együtt mondhatná azt, itt van a négyes SDG, ezt előbb meg kell valósítani. Európa rengeteg pénzt ad Afrikának, de ez nem célzottan a probléma megoldására használják. Én azt javasolnám, és azt tanácsolnám, ez a legjobb tanács, amit adhatok, azt hiszem, hogy vegyék komolyan a négyes célt tegyék fel a, az Európai Bizottságnak a kérdést, hogy hogyan akarják elérni ezt a célt, főként Európa közvetlen szomszédságában, hogy mi legyen Európa szerepe, hol vannak akadályok, hogyan lehet ezeket felszámolni, és egy megfigyeléssel zárnám a mondandómat, amely szerintem nagyon fontos a mai témánk szempontjából – és egy korábbi ülés alkalmával már használtam ezt az analógiát, elnézést kérek a kollégáktól, amikor Kennedy elnök 1961-ben a holdra szállás programját meghirdette, nem azt mondta, hogy szerintem nagyszerű lenne, hogyha lenne egy űrkutatási programunk. Nem azt mondta, hogy hm, milyen érdekes lenne ellátogatni a holdra. Még csak azt sem mondta, hogy Látogassunk el a holdra, és térjünk vissza onnan biztonságban a földre. Szó szerint azt mondta, hogy mielőtt véget ér ez az évtized, küldjünk valakit a holdra, és hozzuk vissza őt biztonságban a földre. Meghatározott egy célt, és egy időkeretet is, és aztán az USA egy csomó pénzt küldött erre a programra, 500 ezer ember dolgozott a NASA-nak annak idején, és 8 év alatt sikerült elérni, hogy Neil Armstrong tegyen egy sétát a holdon. Volt egy célkitűzés, volt egy időkeret, és aztán megtették a szükséges lépéseket, hogy elérjék a célt. A NASA volt az az intézmény, ahol összefogtak a világ legjobb mérnökei, és azt mondták, igen, itt van egy időkeret, egy menetrend, hogyan tudjuk ezt teljesíteni. Hát ugyanígy kell eljárni az SDG-k esetében is. Van egy időbeli keret a másodfokú oktatásra vonatkozóan, van egy időbeli keret az egyetemes egészségügyi ellátásra vonatkozólag, van egy menetrend a dekarbonizációra vonatkozólag is, és ezt a természet írja elő, mert ez egy fizikai megkötés, az én reménységem és az én kérésem, amelyet itt is megfogalmazok, amelyet naponta tízszer megfogalmazok itt-ott, az, hogy vegyük komolyan ezeket a célokat, tartsuk magunkat az időkeretekhez. Tudjuk, hogy mennyi pénzre van szükség, ha már ezt tudjuk, akkor készítsünk tervet, és induljunk el az úton, mert hogyha ezt sikerül elérni, akkor a világ tényleg egy jó hely lenne. Biztonságos lenne, sokkal fenntarthatóbb, sokkal békésebb, sokkal produktívabb, hogyha ezeket a célokat komolyan vesszük. Köszönöm. Um, thank, thank, thank you. Köszönöm. Ex professzor úr, a UNESCO-ról a BBC azt jelentette, hogy az afrikai oktatásba tett beruházás 4%-kal csökkent tavaly óta. Úgyhogy helyén való gondolat az, hogy itt látni kell fontosságot. Európa fontossága, Európa vezető szerepe fontos. A, valaki olyan országból érkezik, amely szerintem rossz döntést hozott, és elhagyja az Európai Uniót, hát helyén való, hogy olyan embernek adja meg a szót, akinek a hazája új tag, Pavel Pak, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nehéz elnökölnöm ezt az ülést, mert ön az én mentorom, újak vagyunk itt. Sokan mondják, hogy újaként nekünk még jog, jogunk van hibákat elkövetni, de hát azért ez nem én egyszerű. Üdvözlöm Önöket! Az ENVI szakbizottság alelnökeként a Környezetvédelmi Bizottság kell, foglalkozni, az egészségügyel, a klímaváltozás elleni harccal, és az SDG-k így módon a napi munkánk részét képezik a szakbizottságban. Meg vagyok győződve arról, hogy még egyáltalán nem tartunk ott, ahol, ahol kéne legyünk, és szomorú az is, hogy nem minden Twitter barátunk osztja ezeket az értékeket, ahogy ezeket a tweeteket olvashatjuk. Úgyhogy az sdg még nagyobb fontosságok, mint valaha hogy választ adjunk a kihívásokra. Két ilyen kihívást neveznék meg, amelyekről nem tettek ma Egyik az, hogy az arányossághoz ragaszkodjunk, amikor a kihívásokat, célokat meghatározunk, nem vagyunk még mindig arányosak, és hogy, a, hogy konzekvensek is legyünk, ez a másik kihívás. Mert jelenleg nem vagyunk eléggé konzekvensek, programjaink a programunk kicsit összeomlott, mert hogy a közlekedés Brüsszelben nem jó, nem jöttek el elegen a vendégeink. Ám először Mohamed Yunusnak, ez Advocate úrnak adjuk át, aki Nobel díjas kutató, bankozási mikrobanki közgazdasággal foglalkozik, a Fortune magazin az egyik legnagyobb vállalkozónak nevezte a mai világunkban őt. 2006-ban a professzor Nobel békedíjat kapott, megosztott békedíjat. Köszönöm szépen! Szeretném bemutatni ezt a munkát, amit végzünk röviden, hogy mennyiben kapcsolódik ez az SDG célokhoz szeretném ezeket a gondolatomat megosztani önöket. A Gramin Bank a szegények bankja, ami már 42 éve indult, a szegényeknek kihelyezett hitelekkel. Ma több mint 9 millió ügyfele van a banknak, hitelfelvevők Bangladesben, jelentősebben nők, több mint 9%-ban, fél milliárd dollárt helyez ki saját tőkéjét, tehát nem, nem másoktól, hanem a bank működéséből adódó tőkét helyezi ki, és jövedelmet is hoz, amely visszamegy a részvényesek, ez akik maguk a hitelfelvevők. A részvényesek nagy része maga a hiteles, illetve kormány részesítés is van. A mikrohitelezés, mikrofinanszírozás témájával foglalkozunk globálisan, de ha visszatekintünk csak 9 évre, 2000 2008-ra, az Egyesült Államokban, New Yorkban hasonló program indult el. Grammy Amerika néven, Jackson Heights-ban, New Yorkban indult el az, egy, az első fiók bankunk, kiváló sikerrel. Ma már 20 fiók bankunk működik az USA-ban, 8 New Yorkban, Omaha-ban, Nebraska-ban, North Carolina-ban, és Los Angelesben, San Francisco-ban, más helyeken is vannak bankjaink, tehát már. 86 ezer hitelfelfőnk van, 100%-ban nők, 1000, euró, 1000 dolláros induló hitelekkel, és az elmúlt 9 évben 99% volt a, a megtérülés, dokumentáció nélkül tulajdonképpen az ügyfeleink jelentős össze ugyanakkor éppen azok köréből származik, akik, akiket most kitiltanak az USA-ból. De hatalmas siker volt. Tehát megy tovább a bank működése és terjed. A, a fő érvem az az, hogy a mikrohitelezés, és globálisan ők ismerik ezt, NGO-k által működtetett szervezetben működnek, kivéve Bangladesh, ahol Ezért kérjük azt, hogy a, kormányok hozzanak olyan jogszabályokat, amelyek megengedik ezeknek a bankoknak a működését. Mert a banktörvények általában a, a gazdagok bankjait engedik meg, a szegények bankjaira nincs jogszabály. Ehhez kell egy külön párhuzamos banki intézményrendszer és szabályrendszer. Rendkívül fontos tehát ez, ezért sürgetem őket, önöket arra, hogy vizsgálják meg jogalkotóként ezt a lehetőséget. Az Egyesült Államokban NGO-ként adunk ki hiteleket, nincs bank engedélyünk. Ha Grameen Amerika ha kapna banki engedélyt, több millió embert elérhetnénk. Minden bankfiókunk fenntartatóan üzemel, önfenntartóan, csak az engedély kéne ahhoz, hogy letétesként működjenek. Ellenkező esetben mások tökélet kéne kihelyezzük. Még egy gondolat, amely a Gramin családok második generációból eh, származik, ugye adunk oktatási hiteleket is, eh, emberek kaptak képzést, ám munkahelyek nincsenek. Azt mondjuk nekik, munka, a munkahely egy elavult koncepció, az emberek nem arra születtek, hogy másoknak dolgozzanak, hanem vállalkozóként kell, hogy megéljenek. Ne keres munkahelyet, vállalkozz vegyél fel egy 30 dolláros hitelt, és taníts egy, egy, egy, egy írásolatlan nőt, aki sose lépett ki a, a való határain kívül, és tedd őt vállalkozóvé. Vá. És ha vállalkozó lesz az a nő, akkor te miért nem tudod azt? Miért keresel a munkahelyet? Miért nem tanulsz az, a mamától, aki elindította az üzletet? Te, te is gondold újra az életedet, vág neki valaminek. Ugye ezek, ezek azok a gondolatok, amit, amit mindig elmondok, a munkanélküliség egy, egy mesterséges jelenség, nem valóságos. A valóság nem a munkahely, hanem a vállalkozás. Ezért létrehoztunk egy social business fundot, a fiatalokat kérjük, hogy üzleti ötletekkel álljanak elő, és mi partnerként, egyfajta kockázati tőkéként beruházunk az új vállalkozásukba, ha sikerül visszafizetik, mi szociális tületként működünk, a profitból nem kérünk, csak a, a tőkerészt kérjük vissza. Ez a gondolat alkalmazható világszerte bárhol. A lehetőséget kell csak biztosítani, és az oktatási rendszerben is tudatni kell a gyerekekkel. Két pálya előtted. Vagy munkahelyet hozol létre, vagy munkahelyet keresel. A munkahely keresés teljesen más, mint a munkahely létrehozása. Utóbbira születtél, megvan a kreatív lehetőséged, és a történelem során nem munkakeresők voltak az emberek, hanem munkahelyeket teremtettek. A vadászok, a parasztok, a halászok munkahelyeket teremtettek, tartottak fönn a saját munkájukkal. Ez van a vérünkben, nem az, hogy bérből éljünk. Ezért mondjuk azt, hogy ezért ruházunk be ezekbe az üzleti gondolatokba, vállalkozási gondolatokba. Van egy újdonság a dologban, annak ellenére, amit most elmondtam, hatalmas gond van a, abból, abból hogy, hogy egyre inkább a világ gazdagságán egyre inkább koncentrálódik, egyre kevesebb kézben van, egyre nagyobb vagyon olyan, mint egy hatalmas lúvballon, amely egyre nagyobb lesz. Ma a világ javainak 99%-a, a lakosság, a világ lakosságának 1%-a kezében van. És a helyzet egyre romlik. Ez a balon egyre nagyobb. Jövőre a világ vagyonának 99%-nak több, már több tartozik majd 1%-nál kevesebb kezébe. Ez egy nagyon veszélyes dolog, amelyet a rendszerben hoztuk létre, nem az emberek hozták létre, a struktúrák, amelyeket létrehoztunk, teszik ezt lehetővé. Újra kell tervezzük ezt a struktúrát, hogy elkerüljük, különben ez egy ketyegő bomba, politikai robbanást hoz majd, társadalmi robbanást hoz majd magával, hiszen a pénz kevesekhez megy. Hallották az amerikai választások során, hogy az amerikai lakosság egy ának egy tizedet, egy tized százalék bír a az amerikai vagyon 90%-ával. Ez újra el kell mondani őrösödő. Egy család, a Walton család Amerikában több jószággal bír, mint az amerikai lakosság 40, alsó 40%-a összességében. Ez egyre rosszabb, és ez mégis megtudjuk minden országban. A, a javak, a gazdagság egyre inkább koncentrálódik Bármit is teszünk, ez megy tovább, és politikailag robbanáshoz magával, ha csak nem cselekszünk valamit ez ellen. Utolsó gondolatom pedig az, a 3-0 pályát határoztuk meg. A 0 százalékos szegénység, olyan világot hozunk létre, ahol nulla a szegénység, az első nulla, a második nulla. A nulla munkanélküliség, mivel a munkanőség egy mesterséges koncepció, meg lehet szabadulni tőle. A vállalkozók világát, kisvállalkozók világát lehet létrehozni. Senki egyetem fiatal, energetikus fiatal nem kéne, hogy ölvetett kézzel üljönnek, semmi értelme. Ha az aktív fiatal, ha annak idén a barlangban ott üldögett volna, meghalt volna. Neki ment vadászni, gyűjtögetni. Ez a szellem bennünk van, ám a pénzügyi rendszer megfojtotta ezt az ösztönt. Ha az asztalra tesszük a pénzt, ak- akkor mindenki vállalkozóvá válik, ha megkapja az indító pénzt. Tehát a második nulla a munkanélküliség nullája, a harmadik nulla pedig a, a ö, nettó széndiokszid kibocsátás nulla százaléka. Ez a három nulla, ami irányítja a munkánkat. Köszönöm. Uh, thank you so much, professor, for, for this, um... Köszönöm szépen, Yunus professzornak. Nagy dolgok, amikről hallottunk, amelyek körülvesznek bennünket, az óceán, a hold, az Unilever. A következő előadónk a fenntartható fejlődési üzleti tanács elnöke, az ENSZ speciális ügynökségében eh, képviselő, illetve az SDG Advocacy Group tagja, a 2020 30 es agenda eh, egyik társzerzője. Eh, meg is adom neki a szót. Polman úrnak. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam az előttem szólókat, Jeffrey-t és Mohamedet és nagyon örülök, hogy SDG támogatóként itt lehetek. A főtitkár annak idején a magas szintű panel 27 tagjától a következőt kérte, hogyha mivel nincsen megfelelő globális irányítás, és nagy nehézségekkel nézünk szembe, égető nemzetközi problémák vannak a sarkunkban, úgyhogy emiatt nagyon fontos, hogy egy erkölcsi keretet hozzunk létre. Nagyon gyorsan észrevettem, hogy én vagyok a magángazdaság egyetlen képviselője a panelben. Ezek a témák, amikor felmerültek, én láttam, hogy sokan hozzám fordultak a panelben, és engem, mint hogyha a magánágazatot okolnák a minden problémáért. Amikor a panel elkezdte a munkáját, megnéztük az MDG-ket, melyek egyébként sikeresek voltak, a felére csökkentettük a szegénységben élők számát például, de azt is észrevettük, hogy Amikor 2000-ben az MDG-ket kidolgoztuk, akkor egészen más dimenziójú problémák foglalkoztak bennünket e, és az üzleti világ sokkal nagyobb e, érdeklődést mutatott a téma e, iránt, mutat most az a téma iránt, szerencsére egyre többen megértik azt, hogyha a világ nem működik rendesen, akkor az üzleti élet sem működhet rendesen. Szeretnénk sokáig üzleti tevékenységet folytatni, de ez csak akkor lehet fenntartható, hogyha fenntartható az üzleti modell is. Úgyhogy örülök, hogy az eredeti MDG-k alatt a nyolcas cikk ugye egy hát egy hozzáadott cél volt a partnerségről, de az SDG-kben ez már sokkal előkelőbb helyet fogadott, foglalt el. az én kalkulációim szerint az üzleti világ részvétele nélkül nem lehet a célok nagy részét elérni, legyen szó megfelelő tisztességes munkahelyekről, a jogállamiságról, a tengerek egészségéről, stb. A másik ok a fenntartható fejlődési célokra az, hogy 3-4 billió dollárba is kerülhet ezeknek a végrehajtása. Ez nagyon soknak tűnik, de egyébként nem olyan sok. Hogyha az SDG-kkel kapcsolatban nem teszünk semmit, akkor a, ezek a költségek egyre följebb fognak menni egyes cégekről mondhatjuk azt, hogy van erkölcsi iránytűjük, másokról az, hogy nem. E, minden esetre a részvétel mindenki számára e, kifizetődő. Hogyha megnézzük, hogy mennyi pénzt költünk a konfliktusok megelőzésére, a háborúkra a GDP 9%-áról beszélünk a biodiverzitás elvesztése a GDP 3%-át teszi ki. Megnézzük, hogy mennyi e, esélyt szalasztottunk el azért, mert nincsen megfelelő esélyegyenlőség, nemek közötti egyenlőség, a földhöz való hozzáférés területén egyenlőség akár a GDP 15%-át is kiteszik ezek a költségek. Nagyon sok afrikai országban az, hogy éheznek a gyerekek, nem jutnak megfelelő élelemhez, amit mi szerencsére megmenekültünk, a GDP 10-12%-ára is rúghat. Ez egy bizarr helyzet. Lehet, hogy a szegénységet kiírtjuk, sokkal olcsóbban megúszhatnánk a szegénység örökre történő fenntartató írtását, mint a, ezeknek a konfliktusoknak a fenntartását. Ami a klímaváltozást illeti, a Párizsi Egyezményt illeti, azt láttuk szerencsére Párizsban, a civil társadalom nagy hangot kapott, eh, számos felelős kormány is, de sok magáncég is részt vett a Párizsi Egyezményben, és léptek most már. Eh, egyre több cég eh, látja el árcédulával a szénkibocsátást, a dekarbonizáció mellett teszi le a voksát. Mert látjuk, hogy mennyibe kerül, hogyha ezt nem tesszük meg. Látjuk az USA döntését, hogy kilép a Párizsi Egyezményből, látják, hogy sokan Például felelős üzleti világi képviselők azt mondják, hogy kitartanak, sőt, felgyorsítják a célok elérését. Erre mindenképpen szükség van, hosszú távú, fenntartható üzleti modellekre van szükség. Azt is tudjuk, hogy a a 17 cél és ezeknek az komplexitása nem egyszerű. A klímaváltozásról beszélni az egy dolog, bár a klímaváltozás ez tulajdonképpen csak egy téma, de egy 17 témáról van szó. Hatalmas kihívásokkal nézünk szembe. Úgy döntöttünk, hogy az üzlet és üzleti világ és fenntartható fejlődési bizottságot hozunk létre, és a legnagyobb cégek képviselőit pénzügyi ágazatból, más ágazatokból ide, vagy üzleti képviseleteket, ICC és egyéb munkadói szervezetek képviselőit ide küldjük, delegáljuk, Hát én nyilván elfogult vagyok, de azt gondolom, hogy kiváló jelentést készítettünk Better Business, Better World címmel, és igyekeztünk arra kitérni, hogy a fenntartható fejlődési célokat hogyan tudjuk integrálni. Négy területet néztünk meg, a városokat, az energiát, az nyersanyagokat, aztán az élelmiszer mezőgazdaság témáját, illetve az egészség és jólét témáját. Ezen a négy területen 66 spotot néztünk meg, ezek gyorsan növő területek, ahol komba módjára szaporodnak az üzleti vállalkozások, az innováció. Ezen a négy területen és 60 központi területen azt láttuk, hogy 2030-ig ez a fenntartható fejlődési célagenda eddig tart, 12 billió dollárnyi fejlesztési potenciált és 380 milliónyi munkahelyet azonosítottunk, munkahely lehetőséget, új munkahely lehetőséget azonosítottuk. A mi tervünk erre létezik. Most nagyon fontos, hogy az üzleti világ mellénk álljon. Én, a, én, az én álmom az, hogy a lényegre koncentráljanak az üzleti vállalkozók, és a részvényeseket is ez érdekelje az SDG-kre lefordítva. Hogy tehetünk annak érdekében, hogy, hogy a hézagot megszüntessük az SDG elérése felé vezető úton? Nagyon sok üzleti vállalkozás a, a rövid távú célokat követi. Ezeket kell ráállítani a közép-hosszú távú célokra, a fenntarthatóságra. Az célunk az volt, hogy 1500 üzleti vezetőt tájékoztassunk az SDG-k létezéséről, ne csak, hogy tudatosítsuk bennünket, hanem rávegyük őket, hogy a saját üzleti modelljükbe integrálják és ami ennél is fontosabb, hogy az átalakulás, a paradigmaváltásban vegyenek részt. Nagyon fontos globális kezdeményezés az élelmiszer pazarlás elleni kezdeményezés. A munkahelyteremtés, a fenntartható gazdák, mezőgazdaság, az elhízás elleni harc, ez mind-mind összefügg az élelmiszer pazarlással. Az erdők védelme, és hogy ne vásároljunk olyan termeket, amely az erdők kivágásával készült. Aztán a korrupció, a jogállamiság köré is nagyon fontos célok szerveződnek. Tehát nagy üzleti világ, magánszektor kezdeményezések indulnak a jobb környezet érdekében. A bizottságban együttműködünk azt hiszem, hogy Európa ideje jött el, és ezért is vagyunk itt most, annak ellenére, hogy micsoda kihívásokkal nézünk szembe, nekem az a véleményem, hogy Nincs okunk, nincs jogunk eh, arra, hogy kritizáljuk a politikai folyamatokat, hogyha nem veszünk ezekben részt. Ezért jöttem el Brüsszelbe, eh, és a eh, g heteket próbáltam meggyőzni arról, hogy maradjanak bent a Párizsi Egyezményben. Ezek nem kellemesülések, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a megfelelő megoldásokra jussunk el. Itt Brüsszelben most egy kiváló pillanat jött el, Eh, ebben a 60 eh, éves eh, történelmünkben most az Egyesült Államokkal konfliktus alakult ki, Kínával közeledik a kapcsolat, itt van itt egy európai gazdaság, amely kezd növekedni, valószínűleg nagyobb lendületet ad, egy kis lélegzetvételnyi szünet következik a, a, a gazdasági válságban, látjuk, hogy eh, kezd egy momentum kialakulni, egy, egy, egy lendület, eh, a francia eh, válasz, választások, a holland választások, ugye az én hazámban. Tehát az emberek kezdik megérteni, hogy micsoda kihívásokkal nézünk szembe, és valami olyasmit kell kreálnunk, amit tovább tudunk adni. Az SDG egy kiváló kelet ehhez. Egyetért, ehhez. Egyetértek Jeffrey-vel, ami az európai Unió SDG dokumentumát illeti, hát ez eléggé csalódást keltő. Ez erről szól, hogy hát ezek a programjaink, néhány célt el lehet ezzel érni, de hogyha megnézzük az ambíciót, az európai mintákban, az európai modellben, hát ez, ez nem felel meg az európai lehetőségeknek, ennél sokkal nagyobb, többre van szükség az ezekben a programokra való beruházás sokkal kevesebb, mint amit hoznak, mint a hozam. Például a körforgásos gazdálkodás egy fontos téma, ez kiváló kezdeményezés, nagyon sokan aláírják ezt a hatékonyságot egy billió dollárral lehet növelni ennek köszönhetően. Milliárd dollárral lehet követni ezek. Aztán egy dollár, egy beruházott dollár a higiéniába például hatalmas, hatszoros megtörülést hozhat az oktatás, a képzés, a munkaerő képzettsége, ez mind lehetővé tesz egy kiváló, ambiciózus ütemtervet. De erre már volt példa korábban is, hogy igazi összefogással eredményt értünk el. Ez az a régió, amely a legközelebb került az SDG-k víziójának meg valósításához, de hatalmas hézagok vannak még mindig. Európa is sokkal jobb hely lehetne, segíthetünk a világnak globális szinten abban, hogy élhetőbb környezetünk legyen. Annak ellenére, hogy micsoda kívások állnak előttünk, eléggé optimista vagyok, számos dologban azonban még nagyobb hangsúlyra van szükség. Nyilván egyetlen üzleti vezető sem akarja azt, hogy ne legyen több munkahely, vagy hogy az emberek éhesen kell, hogy lefeküdjenek este az ágyba, de ez, hogyan tudjuk megváltoztatni a határokat? Hogyan tudjuk a jó magatartást elérni? Európában is vannak olyan határok, amelyeket le kell küzdeni. A, a, az üzleti világ, a, a, a pénzügyi világ például nagyon rövid távon gondol, gondolkodik. Hogyan tudjuk a pénzügyi világot a hosszú távú gondolkodásra ráállítani? A gazdasági rendszerünk nagyon szűkön van meghatározva. Egy, ez egy olyan kapitalizmusban dolgo, gondolkodunk, amely a hozamot maximalizálja. Egyesek jobban teljesítenek, mások kevésbé, de hogyha csak a pénzügyi befektetésben való hozamot befektetések hozamát maximalizáljuk, akkor erre vagyunk képesek. Sokkal fontosabb lenne azonban a környezetvédelmi és szociális tőkére is kiterjezni a lehetőségeinket a szénnek az ár meghatározása nagyon fontos. Mikor történik ez meg végre? Amint ez megtörténik, az eredményeket is látni fogjuk. A harmadik dolog, amit látunk, e, az az, hogy kevesen állnak szembe sokak, e, sokakkal. Azt a, e, nem engedhetjük meg azt a rendszert, ami a tőkét dicséri, vagy privilegizálja, és a munkát pedig bünteti. Ö, inkluzívabb növekedésre van szükség, más szociális egyezményre a magánágazatokban is. Nagyon fontos, hogy felelős üzleti vállalkozások elkötelezzék magukat ez e mellett, az út mellett. Egy kritikus tömeget kell elérni ebben, hogy elindítsunk ezen az úton, és megfelelő politikai keretet hozzunk létre. Köszönöm szépen. Paul. Köszönöm, Paul. Óriási csúszásban vagyunk, de egy percben tudok szót adni, ha kér szót, mert hogy mondtam, későben vagyunk. 30 másodperc kell csak. És egy gyors választ is kérek. Köszönöm mindenkinek, hogy hogy ezt a témát felítéketették a parlamentben ismét. Világszerte nagyszerű példákat látunk az SDG-k előrevitelében. Van olyan ország a világszerte, amely példamutató? Kolumbia, hangzott el a válasz. Perfect answer. So... <laughs> yeah, I... what is, what, what is mi, az a fontos, a vállalatok körében is. Itt ilyen, ilyen silókban élünk, a vállalatok és kormányok is a, a saját kis világukban. Az SDG-ket miniszterek, minisztériumok között összekötve kell működtetni. Csak így működik. Ha van egy helyben futó program az SDG körül, amely minisztériumi szinten megszervezetik, az a legjobb. Tehát az SDG-kről beszélve, hogyha egy gyárat indítunk el, mindig azt kezdek? miért ne, lehetne másképp? Miért nem lehet fenntarthatóan belekapcsolva egy paradicsom termelést, összekapcsolva a piacokkal, a helyi termelőkkel, miért nem lehet összekapcsolni mondjuk az erdőpisztítás elleni harccal, megvédve az erdőket, miközben termelünk paradicsomot. Miért ne lehetne 50% nőt alkalmazni, és akkor esélyegyenlőség is megvalósulna? És a, miért ne lehetne garantálni, hogy tisztességes megélhetést érjenek el, hogy ne rabszolgamunkával dolgoztassanak? Tehát egy integrált módon lehet megszervezni, mondjuk egy paradicsom farm körül integrálva többféle célt az SDG körül szerveződve. És ezek azok a vállalatok, amelyek igazán sikeresek. Az átláthatóság korában nagyon, nem nagyon lehet elbújni. Amikor beszédet tartok, akkor a Financial Times aznapi példányát mutatom be. Tehát az átláthatóság korában sokkal gyorsabban változik a magatartása a piaci szereplőknek, és nagyon gyorsan jó eredmények születhetnek. Köszönöm. Másodperceid vannak. Két gyors kommentár, ha megengedik. Ha megnézzük az SDG indexet, melyet a mi csapatunk számított ki az ENSZ megbízásából. Látszik, hogy az európai országok a csúcson vannak, a lista elején vannak, ami hát elég szigorúan bemutatja azt, hogy ezek a célok leginkább az európai szintéren valósulnak meg. Itt a gazdaság, a közvetvédelem és a, társadalmi integráció szélje leginkább összekapcsolódnak, és a csúcson, a legcsúcs, a csúcson levő országok a, a lista elején a skandináv országok, Norvégia, Dánia a legtöbb kategóriában a vezető. Németország is jól szerepel, és Európa egészen az összes SDG-t tudná teljesíteni. Ami a tagállam nemzeti akció cselekvési terveket illeti, itt megint csak Norvégiára vagy Svédországra mutatok, ahol erős kormányzati struktúrák határozzák meg nemzeti célként ezeket. Németország is erőteljesen integrálta az SDG-ket saját fenntarthatósági politikai kereteibe, Más országok kevésé tették ezt meg. És végül a fejlesztés, külföldi fejlesztést illetően a, a, a sikerorientált programok hiányoznak, és itt az Európa Bizottságnak és Európa Parlamentnek is van tennivalója, e hiány látám. Köszönöm. Köszönjük szépen a, a prezentációkat, a kérdéseket, és a zárszó jogán a norvég miniszterelnök asszony kapja meg a szót. Köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Remélem, hogy sikerült inspirálni önöket az SDG mentén való munkában. Mint régen parlamenti képviselő mondhatom, hogy a parlamentek nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a elszámoltatják a kormányokat. A parlament ebben persze kicsit különbözik a nemzeti parlamentektől, de ugyanaz a feladat. A Európai Bizottsággal és a saját tagállamokkal szemben ugyanazok a feladataik. Remélem, hogy a munkájban megjelenik az STG napirend. Köszönöm.